Európába, Ukrajnát, ennek szerintem sokkal károsabb hatása lenne, mint hogyha függetlenként megtartanánk és ápolnánk velük az EU kapcsolatokat. Köszönöm szépen, Campbell Bannerman, és következik Szegedi kolléga. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!